Elkezdjük a kérdések óráját, a tanácshoz intézett kérdésekre kerül most sor. Első kérdésünket Papa Nikolau úr fogalmazta meg. Az EU és a Törökország közötti illegális immigráció kapcsán megvalósuló együttműködésről. Thank you. Señora Presidenta, señorías. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Ahogy bizonyára tudják, a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítése illegális és legális bevándorlás területén nagyon fontos, így vehetjük csak fel a harcot az illegális bevándorlás ellen. Ez egy nagyon komoly előrelépés. Mindez az, az európai immigrációs és menekültügyi paktum kapcsán jöhetett létre. Nem halljuk az elnököt. Mi? Ez volt a válasz? Nincs itt a... Nem, nem halljuk a választ. Megnézni még egyszer a gépét, hogy működik a tolmácsolás? Nem hallja most sem? Az angol hallható. Másnak is van gondja a képviselők közül a tolmácsolás hallhatóságával? Talán próbálja meg egy másik fejhallgatót, lehet, hogy csak helyi gond van. Így van. Most akkor hallja. Jó, elnézést kérek, miniszter úr, kérem Kérem, hogy kezdje újra a válaszadást. Gracias. Decía, señora presidenta, que... Tisztelt képviselők! Azt próbáltam elmondani, hogy a származási országokat, tehát azon országokkal, ahonnan indulnak a bevándorlók, ezen országokkal való együttműködés rendkívül fontos eleme az új bevándorlási politikának. A korábbiakban gyakorlatilag nem volt bevándorlási politika 2004 előtt. A Hampton Courti 2004-es csúcs találkozó óta létezik egyáltalán a bevándorlási politika, és ennek nagyon fontos eleme az, hogy az illegális bevándorlás ellen fölvegyük a harcot, együttműködünk ezért ezen harmadik országokkal. Létezik egy európai bevándorlási és menekültügyi paktum, és a tavalyi csúcs találkozó után és a bővítéssel kapcsolatos döntések után a tanács úgy döntött, hogy Törökországgal megerősíti az együttműködést, például a határ ellenőrzés területén. A stokholmi program is foglalkozik az illegális bevándorlás elleni harccal, illetve az immigrációs politika, migrációs politika be, megerősítésével. A decemberi, 2009. decemberi tanács következtetései szerint Törökországgal a lehető leghamarabb globális együttműködési együttműködési megállapodást kell aláírni. Február 19-én Ankarában került sor a legutóbbi ilyen témájú egyeztetésre. És kitoloncolás témájában. Nagyon fontos a Frontex és Törökország együttműködése a 2007 per 2004-es rendelet szól erről, illetve nagyon fontos az is, hogy a Frontex és Törökország közötti együttműködés folyamatos legyen. Operatív feladatok előtt állunk, kockázatelemzés, információcsere, egyfajta kutatás, nyomozás. Nos, ez az így, ilyen formában működik a Frontex és a török hatóságok közötti együttműködés. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb lezárulnak, mégpedig pozitív módon ezen tárgyalások, és természetesen a tagállamokat tájékoztatjuk ezen a területen történt fejleményekről. Köszönöm. Köszönjük. Úgy gondolom, Papa Nikola úr, hogy bizonyára élni fog jogával, hogy pótkérdést tegyen föl. Most kérem, a mikrofonját kapcsolja be. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm miniszter úr válaszát. Két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Ma vagy holnap a mi vitánkkal párhuzamosan a görög parlamentben is szavazás zajlik, egy olyan javaslatáról a görög kormánynak, amely rugalmasabb és könnyebb ö, görög állampolgársági eljárást vezetne be. Tehát Görögország ezáltal még vonzóbb lesz a bevándorlók számára, az illegális bevándorlók számára is, és ezzel feltétlenül foglalkozni kell európai szinten is. Szeretném tudni, hogy a tanács ennek tudatában van -e és foglalkozik ezzel a problémával. Továbbá bejelentették nekünk, hogy a Frontex Pireuson létre fog hozni egy saját irodát. Ennek van már időterv, hogy ez mikor jön létre? Thank you, minister. Köszönöm, parancsolja, miniszter úr. Sí, señor diputado. Köszönöm, tisztelt képviselő úr. Most nem tudok konkrét választ adni arról, hogy pontosan milyen ütemtervel rendelkeznek ezek a tárgyalások. A politikai akarat megvan a tárgyalások véghezvitele érdekében. Ön egy dátumot kért számon Görögországgal kapcsolatban. Az nyilvánvaló, hogy az illegális bevándorlás ellen föl kell venni a harcot, és a kitoloncolási egyezmények ezt csak megerősíthetik. A bizottság folytatja gyakorlatilag a tárgyalásokat, és a múlt év végén Bistrom miniszterasszony, a tanács soros elnöke és Barra ura a bizottság részéről ellátogattak november 5-én Törökországba. Ezt követően a bizottság és aztán az új bizottság követte, vagy követi nyomon Malmström asszony látogatásának következményeit. Malmström asszony nagyon jól ismeri a stokholmi programot, hiszen ő is közreműködött a program létrehozásában. Ami pedig a konkrét időpontokat illeti, ennél azt, hoz, azt hiszem, hogy sokkal fontosabb az, hogy megszülesen a Törökországgal folytatott ö, egyezménynek vagy megállapodásnak valós alapja. Jelenleg nem tudok pontos ütemtervről beszámolni, de azt leszögezhetem, hogy a spanyol elnökség és a bizottság részéről megvan a politikai akarat arra, hogy Törökországgal aláírjuk ezen kitoloncolásról szóló egyezményeket. Egyébként nem csak Törökországról van szó, hanem más olyan országokról is, ahol problémát jelent az illegális bevándorlás, illetve ahonnan bevándorlók érkeznek Európába. A Frontex komoly munkát végez, a Frontex technikai és operatív jellegű tárgyalásokat végez Törökországgal. Egyébként a tanács közvetlenül nem részesül ezen tárgyalásoknak, de, de részletesen, tájékoztatás, részletesen tájékoztatják a, biz, a tanácsot erről. Köszönöm szépen! Köszönöm, miniszter úr! Frances úr eh, kíván további pótkérdést föltenni a témával kapcsolatban. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, azt mondta, hogy tárgyalások zajlanak a Frontex és Törökország között. És erről a tanácsot és a bizottságot tájékoztatják. Szeretném tudni, hogy ezen tárgyalásoknak mi az alapja a Frontex és Törökország között, és a görög-török határok tiszteletben tartása részét képezik-e ezen tárgyalásoknak. Ugyanis bőven van okunk a kételyre, és úgy tűnik, hogy Törökország külön feltételeket próbál kitárgyalni magának. Miniszter úr, Helmán úr is pótkérdést kíván föltenni. Igen, Kiváló volt a válasz, és ez szerint Európa védi az immigránsok jogait. Ugyanakkor nekem két helyen vannak e tekintetben. Az én választó körzetekben sokan megtakarításaikat spanyolországi ingatlan vásárlására költötték, és most azzal szembesülnek, hogy a spanyol hatóságok teljesen lábbal tiporják ott megszerzett jogaikat, és szeretném tudni, hogy ha a bevándorlóknak van joga, akkor miért nincs az EU polgároknak joga, hogy képzeli Spanyolország azt, hogy lábbal a más EU tagállam a polgárainak jogát. Ez a kérdés nem a török ők EU viszonyal volt kapcsolatos, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony! Törökországgal kapcsolatban nagyon fontos az, hogy Törökország, mint más harmadik országok tiszteletben tartsák az Európai Unió határait. Hogyha egy harmadik állam, állammal történik megállapodás, olyan országgal, ahol, ahonnan illegális bevándorlók érkeznek az Európai Unióban, akkor megpróbálunk föllépni, ezért is jött létre az Európai Migrációs és, és Menekültügyi Paktum. Tehát megerősítjük az Európai Unió külső határait. Hogyha nem történik hatékony határellenőrzés, ha nem ellenőrizzük hatékony, hatékonyan az illegális bevándorlást, és a kitoloncolással kapcsolatban nem történik némi nyomonkövetés, akkor semmi értelme az egésznek. A tárgyalások célja és a kitoloncolási egyezmények célja nem más, mint hogy megerősítsük a határok ellenőrzését. Ez a helyzet Görögországgal is. A brit képviselő a brit állampolgárok sorsáról tett fel egy kérdést, olyan polgárokról, olyan brit nyugdíjasokról, akik Spanyolországban ingatlant válaszol, vásároltak, és azokat aztán a spanyol hatóságok megpróbálták lerombolni, ugye ezzel kapcsolatban a független bíróságok fognak dönteni spanyol, Spanyolországban. Hát nem szeretnék egy ország nevében konkrét kérdésekről beszélni, hiszen ezek nem kapcsolódnak közvetlenül az Európai Uniós jogokhoz. Átérünk a következő kérdésre. Harkin asszony fogalmazta azt meg a családon belüli erőszakkal kapcsolatban. Sí, señora presidenta. Bueno, eh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köztudott, hogy a Európai Tanács elnöke, elnöksége, a spanyol elnökség prioritásként kezeli a családon belüli erőszakot. Fontos tehát a férfiak és nők egyenjogúsága az Európai Unióban. Ez sajnos teljes mértékben még nem valósult meg az Európai Unió megszületése után 50 évvel. És ez a fajta diszkrimináció súlyos hiányosságot jelent az EU-ban. Egyébként nem csak az EU-ban jellemző ez. Ennek a diszkriminációnak egyik fontos eleme a családon belüli erőszak. Az elnökség tehát egyik fő célként tűzi ki a családon belüli erőszak elleni harcot. Európai dimenzióról van szó, európai dimenziói problémáról, ezért európai szintű stratégiával vehetjük fel ez ellen a harcot pontosan ezért vette fel a spanyol elnökség ezt a kérdést a programba. Egyébként nem csak spanyol elnökség, hanem a trió, tehát Belgium és Magyarország is prioritásként kezelik ezt a témát. Tehát másfél évig lesz ez prioritás. Az Európai Parlament mindig nagyon aktív szerepet vállalt ezen a területen. Többszörösen is felhívást intézett az Európai Parlament ezen a témában, például a tavalyi eh, évben, novemberben a bizottságot intette arra az Európai Parlament, hogy megfelelő jogszabályokkal lépjen fel a családon belüli erőszak ellen. Az Európai Parlament a tagállamokat arra kérte, hogy a családon belüli erőszakról szóló statisztikákat eh, pontosítsa, frissítse fel. Tehát a spanyol elnökség számára ez egy alapkérdés. Éppen ezért szeretnénk egy családon belüli erőszakkal foglalkozó európai megfigyelő központot létrehozni. Március 8-án a nőnapom került sor egyébként ebben a témában egy konferenciáról. Itt fő téma volt a családon belőli erőszak. Nagyon komoly kedvez, kezdeményezés ez, és reméljük, hogy még a spalő elnökség alatt ö, sikerül eredményeket elérni ezen a területen. Mrs. Harkin. Harkin asszony, köszönöm szépen, miniszter úr, gratulálni szeretnék a spanyol elnökségnek, hogy a nem alapú erőszak kérdését figyelem homlok terébe teszi, hiszen ez gyakran csukott ajtók mögött otthon történik. Fontos, hogy az egész EU-ban felhívjuk a figyelmet erre az erőszakos formára. Ugyanakkor pedig az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a kérdésben tavaly novemberben. Az állásfoglalás rákérdezett, hogy tiszta jogalapot lehet-e teremteni a e kérdésben, és kérdezem, hogy a bizottság egy átfogó irányelv tervet készítte elő a nem alapú erőszak leküzdéséről. Köszönöm szépen. Köszönöm Harkin az, hogy miniszter úr. Bueno, se, señora Harkin. Harkin asszony, elnök asszony, a Lisszaboni szerződés, ahogy bizonyára tudják, a Lisszaboni szerződés az európai jog új korszakát jelenti. Az úgynevezett közösségi pillért hozza létre, ez korábban ugye három külön pillérben létezett. A közösségi pillér, az igazságügyi és belső és belügyi pillér, illetve a közös külös biztonsági politika pillérét. Az új szerkezet a Lisszaboni szerződés nyomán. Tehát ezen a három területen érvényesül az úgynevezett normális, hagyományos közösségi megnyilvánulás, a bizottság, a parlament és a luxemburgi bíróság megnyilvánulása érvényes. Az igazságügyi területem újdonság az, hogy a tagállamok egy negyede olyan joggal rendelkezik, hogy kezdeményezhet. 12 kormány kezdeményezéssel élt. A végén erről a tanács, ennek a kezdeményezésnek a sorrár, sorsáról a tanács és a parlament közösen dönt. Egy irányelvet kezdeményeztek, és ez, mint említettem, a szerződés által, vagy a Lisszaboni szerződés nyomán lehetséges. Büntető jogi együttműködésről van szó, hiszen a családom belüli erőszak minden Európai Uniós tagállamban büntet. Nagyon fontos az áldozatok védelme. Ez a büntető jogi együttműködés jogi alapja. És ahogy és a tanács jogi szolgálata már nyilatkozott arról, hogy semmilyen akadálya nincs ennek az együttműködésnek, ennek, az, ennek a kezdeményezésnek. Előbb-utóbb a parlament elé kerül ez az ügy, és tudom, hogy több millió férfi és nő várja az, hogy megszülessen ez az áldozat védelmi irányelv. Tehát ez egy olyan kérdés, amelynek mindenképpen európai szintű megoldást kell találni. Mint említettem, 12 tagállam, 12 kormány kezdeményezéséről van szó. Köszönöm szépen. Martin úr kérdését és Mölcer úr kérdését veszük sorra. Martin úr kapja meg először a szót. Köszönöm szépen. Harkin asszonynal egyetértésben én is gratulálni szeretnék a spanyol elnökségnek azért, hogy politikai agendájának fontos helyére teszi a családon belüli erőszakot. húsz évvel ezelőtt az Európai Szociális Alap pénzből finanszírozták Edinburgh-ban a nulla tolerancia kampányt. Holisztikus, mindenre kiterjedő kampány volt ez, az információs politikára kitért, a rendőrséget, a lakás politikai szakértőket bevonták, és fontos, hogy lássuk, hogy milyen tanulságot lehet ebből levonni. Mölcer úr. Miniszter úr, röviden már említettem, hogy a családon belüli erőszak nem csak nők terhére követődik el, követik el, hanem gyermekek terhére is, illetve az idős ápoltak terhére követik el ezeket az eseményeket. Kérdezem, hogy az európai tervezet megfigyelő központ mennyire terjed ki majd, mennyire figyel majd ezekre az esetekre is. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogyha készen áll, megadom a szót. Bien, pues, eh, señor Martin, eh, por supuesto que la filosofía que es... Köszönöm szépen. Pontosan ez a filozófia bújik meg a kezdeményezés mögött, és ahogy tudom, az Európai Parlament is támogatja ezt. A lehető leghatékonyabb módon kell felvenni jogi úton a családon belüli erőszak elleni harcot a zéró tolerancia elve kell, hogy érvényesüljön a családi, családon belüli erőszak esetében. A családon belüli erőszak nagyon mélyen évszázadok óta az európai társadalmakban megbújt, gyöker, mélyek a gyökerei. Ezért is fontos, hogy integrált módon közelítsük meg ezt a kérdést. Így lehet csak hatékony ugyanis. Nagyon nehéz egy ilyen típusú erőszakot megszüntetni, hiszen, mint említettem, nagyon mélyek a gyökerei. annak ellenére, hogy a családon belüli erőszak területén, illetve az ezzel elleni harc területén értek el bizonyos eredményeket a tagállamok, de még mindig komoly hiányosságokat tapasztalhatunk. Gyakorlatilag a jéghegy jelenség érvényesült, a családon belüli erőszak egy százalékát jelentik csak fel, ezért is kell globális, általános módon megközelíteni ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy a tömegtájékoztatásban ezt, ezen kérdést fölvessük, illetve az oktatásban is. Az EBSCO tanácsra már utaltam, ami március 8-án hétfőn került sor, ott pontosan erről volt szó, zéró tolerancia és egyfajta globális megközelítés. Aztán Mölcer úr kérdése, gyermekek és idősak, idősek elleni erőszak kérdése. Természetesen ez is ide tartozik. Mindig a sérülékenyebbet, a gyengébbeket támadják, a nagyhalak megeszik a kis halakat. Ez a mondás majdnem minden nyelven létezik, én anyanyelvemen is, és ez érvényesül a családon belüli erőszak esetében is, mindig a leggyengébbeket támadják meg. Ez is mutatja azt, hogy mennyire gyáva az, aki erőszakot tesz a gyengében, a nőkön, a gyermekeken, az időseken. A tanács és az Európai Parlament arra kérték fel az Európai Bizottságot, hogy vizsgálják meg, hogy a családon belüli erőszak évét nem lehetne meghirdetni a közeljövőben. Tehát nők, idősek és gyerekek elleni erőszakról van szó, ez lenne a DAFNE 3 program lényege fontos lenne, hogy az összes gyenge, sérülékeny személy élvezze ezt a védelmet, a gyerekek és az idősek is. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Most tovább megyünk a következő kérdésre. Bent Passelt képviselő úr nyújtotta be a Duna stratégiával kapcsolatban. Kérem a miniszter urat, hogy válaszoljon. Gracias, señor Posselt. Köszönöm szépen, Poszélt úr. A estratégia del Danubio és... A Duna stratégia az európai tanács, az európai Unió elnökségének programjában nagyon fontos szerepet kap. Tehát nem csak Spanyolországra gondolok, hanem a trióra, Belgiumra és Magyarországra is. Magyarország javaslatára került ez a kérdés egyébként a mm, programba. Egy európai szintű stratégiára van szükség a Duna-medencében. A tavalyi év során, júniusban a tanács arra kérte a bizottságot, hogy még az idei év vége előtt nyújtsák be ezt a stratégiát. Tehát a bizottságtól várjuk, hogy még idén ezt nyújtsák be, mutassák be. Illetve nyilvános konzultációra is sort kell keríteni. Ennek ez már megkezdődött, és idén márciusban zárul le. A bizottság megvárja ennek a nyilvános konzultációnak az eredményét, és ez alapján fogják a Duna stratégiát megszerkeszteni, és valószínűleg decemberben, az idei év decemberében egy bizottsági nyilatkozat formájában várhatjuk majd a Duna stratégia megszületését. Nagyon fontos ülésen Budapesten február 25-én a különböző tagállamok kormányai, Auszt Ausztria, Bulgária, Csehország, Németország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia kormányának képviselői tárgyaltak ennek a fontos konferenciának eredményei is voltak, és ez mindenképpen része lesz majd a Duna stratégiának. ezen országok, a Dunamenti országok energiáit valahogyan egyesíteni kéne. Ugyanakkor fontos az, hogy európai alapokat is felhasználhassanak ezen országok a Duna stratégia megvalósítására, hogy turisztikailag, gazdaságilag fejleszthessék a régiót. Mint említettem, a bizottság ebben a témában majd nyilatkozatot jelentett meg. Először a konzultáció végét kell megvárni, és ez után dönt majd a tanács ebben a kérdésben. Köszönöm. Sure, Mr. Posselt. Posselt úr, gondolom van kérdése. Igen, köszönöm miniszter úr a részletes választ. Pótkérdésem arra irányul, hogy a Duna stratégia mennyiben terjed ki a közlekedés és a kultúra területeire. Én ezt a két területet is nagyon fontosnak tartanám a határokon átnyúló együttműködés szempontjából. És úgy néz ki, hogy van most már egy végleges listája a résztvevő országoknak, vagy lehet, hogy ezen még lehet változtatni. Thank you very much, Minister. de países Nos, a tanács ebben a kérdésben egyedül nem dönthet. Az imént utaltam a Dunamenti országok kormányára, kormányaira, az ő érdekük elsősorban, hogy a Duna stratégia megszülessen. A Dunamenti országok úgy vélik, hogy a stratégiának fontos szerepe van, és az Európai Uniónak kell ezt kidolgoznia. A bizottság a Duna régióban próbálja elősegíteni az együttműködést a tagállamok között. Az imént említettem a február 25-i budapesti ülést. Nos, ezen az ülésen az a döntés született, hogy a Dunamenti országokban a társadalom fejlődését, a végét, illetve a gazdasági fejlődést kell szolgálnia a Duna stratégiának. Természetesen határon túlnyúló együttműködés útján többek között. Nagyon fontos elemei a stratégiának a természetvédelem, az energia, a szállítás, közlekedés, innováció, kulturális tevékenységek, fenntartható gazdasági fejlesztés, fejlődés, gazdaság, kis- és középvállalkozások együttműködése, sport, migráció, oktatás, munka, egészség, szociális kérdések, és egyéb kérdések is részét képezik a stratégiának ez olvasható a február 25-i ülés eredményei, következtetései, célkütőzései között. Azt hiszem, sikerült pontosítanom mondandómat, megköszönöm egyébként a kérdést, nagyon ambiciózus programról van szó, még egyszer elmondom, hogy várjuk a konzultáció lezárását, várjuk a bizottsági nyilatkozatot, de megvan a politikai akarat a trió részéről. Azt várjuk, hogy végre beindulhasson ez a stratégia. Köszönöm, miniszter úr. Sokan kívánnak pótkérdést föltenni. Figyelembe kell vennem a sorrendjét a jelentkezéseknek és a frakciók sorrendjét is. Ez alapján Rübig úr és Tikau asszony kapnak lehetőséget. Rübig úr először. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, a Duna folyó és a folyók tisztaságára nagyon oda kell figyelni. Ennek kapcsán ezért nem mindegy, hogy milyen szennyvíztisztító berendezések vezetik a vizüket a Dunába szeretnénk elérni, hogy a Duna forrásától a Fekete-tengerig ivóvíz minőségű legyen. Hogyan egyeztethető össze ez az igény azzal, hogy sok helyen ugye az ellátás biztonsága érdekében újabb víztározókat építenek a Duna mentén. Tika asszony, köszönöm elnök asszony a szót. Az EU Duna stratégiájának sikere nagyban múlik, múlik azon, hogy a munkaterv mennyire konkrét, és mennyire konkrétek a projektek is, amelyek megfogalmazódnak benne. Szeretném tudni, hogy a projektek kiírása során milyen kritériumokat tartatnak be a tagállamokkal. Miniszter úr? naturalmente que estoy convencido. Természetesen meggyőződésem, hogy a rübig úr által megjelölt célkitűzések részét képezik majd a Duna stratégiának. Korábban emltettem ennek a stratégiának a dimenzióit, milyen célkitűzéseket foglal magában ez a stratégia. Ezek nagyon komoly célkitűzések, nagyon sokféle dimenziója van, ezeknek a mindennapi életre is kihatásuk van. Gazdaság, kulturális dimenziók, környezetvédelem, természetvédelem, és a természetvédelem védelmen belül utalhatunk a víz tisztaságára is, ezt említette ön. Természetesen ez is részét képezi majd a stratégiának. Nyilván azok az országok játszák majd a főszerepet, amelyek Duna menti országok, amelyek eh, ezzel, amelyek ezt eh, ezeket a célek, célokat kitűzték. Azt gondolom, hogy a budapesti ülés sikeresen konkretizálta a Duna stratégia célkütőzéseit, de a jövőben természetesen ezt még sokkal pontosabbá kell tenni, korai még arról beszélni, hogy a projekteket milyen kritériumok alapján választják majd ki. Gondolom, egyébként az lesz majd a vezérelv, hogy a kitűzött célokhoz a lehető legközelebb legyenek ezek a projektek. De más, az említetteken kívül egyébként más cégkitűzések is vannak, hajózhatóság, vidékfejlesztés, energiabiztonság, demográfia, klímaváltozás elleni harc, a gazdasági piacok változásának hatásai, illetve bármilyen olyan terület, ahol a Duna stratégia pozitív hatással lehet. Európai dimenzióról beszélünk, ez az egész Európai Unióra hatással van, az Európai Unió összes szakpolitikájára. Véleményem szerint felfigyelünk majd a Duna stratégiára. Ez egyfajta újdonság. Újdonságot jelent egyébként a Lisszaboni szerződésben a területi kohézió is, és ebbe kiválóan illeszkedik a Duna stratégia. Köszönöm. Thank you very much, Minister. Köszönöm, miniszter úr. Tovább lépünk a következő kérdésre. A négyes és ötös kérdéseket összevonva kezeljük. Pupakis úr nyújtotta be az egyiket az európai szociális modellel kapcsolatban és a szegénység ellenes harccal kapcsolatban. A másik kérdés is hasonló témát érint, Liam Elward kérdése a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelemről. Miniszter úr, kérem, hogy fogalmazza meg válaszait a két kérdésre egyszerre. mrs president uh, you said two, questions. Két kérdésre válaszoljak, elnök asszony, igen. És azt kérjük, hogy együttesen válaszoljon a két kérdésre. Az európai szociális modell és a szegénység elleni küzdelem. Señora Presidenta. Tisztelt elnök asszony! A spanyol elnökség egyetért a képviselők képviselőkkel abban, hogy magas szintű szociális védelmet kell megvalósítani az Európai Unióban. Sok olyan csoport van Európában, amelyeket a szegénység, illetve a társadalmi kirekesztettség fenyeget. Különösen igaz, az, igaz ez gazdasági recesszió időszakában, mint most. Munkanélküliség. A munkanélküliségnek jelenleg valószínűleg sokkal több a munkanélküli, mint a válság előtt. Sokan ezért eladósoltak, ez pedig szegénységbe taszítja az embereket. Miután már régóta magas a munkanélküliség iráta, hosszú távú munkanélküliség alakult ki, ennek pedig szociális kirekesztettség is lehet a hatása. A gazdasági válságnak tehát vannak szociális következményei is, és valószínűleg az elkövetkezendő hónapokban sokat fogunk még erről beszélni az Európai Unióban, a TRIO mindenképpen foglalkozni fog ezzel. Van egy eszközünk, amely ezzel foglalkozik, a 2010-es év a szegénység elleni harc, illetve a szociális kirekesztettség elleni harc éve. Ehhez tartozik az, hogy az emberi méltóságot el kell, ismer, el kell ismerni, aztán nagyon fontos az, hogy európai szakpolitikákat szakpolitikákkal küzdjünk a szociális kirekesztettség ellen, illetve regionális és nemzeti szinten is fel kell venni a harcot a szegénység ellen. Egy korábbi válaszom már említettem a legsérülékenyebbek, legrászorultabbak csoportját, ez igaz a gyermekekre, a nőkre, és az idősekre is. Ők a legkiszolgáltatottabbak. Ezzel kapcsolatban kezdeményezésekkel élünk majd. A szegénység és a szociális kirakesztettség elleni harcban. Remélem, hogy az Európai Unió gazdaságélénkítő és munkahely teremtő programjának ez egy központi eleme lesz. Március 3-án egyébként a tanácson azt a célt fogalmaztuk meg, hogy 20 millióval csökkentsük a szegénység, a szegénységre fenyegetettek számát. Köszönöm. Először is a kérdés feltevő Pupakis képviselő kap szót kiegészítő kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter úr a választ, mely informatív volt és lényegre törő. A mai adatokat mégiscsak ne felejtsük el. A 2009-es munkanélküliség van, ahol már 10 százalékot ért el, és sokan hosszabban, mint egy évre maradnak ki a munkaerőpiacról. Léteznek rugalmas munkaformák is, ennek persze megfelelő következményei vannak, mégpedig az, hogy 19 millió szegénységben élő munkanélküli ér Európában. Milyen közvetlen intézkedéseket terveznek az aktív és a passzív munkaerőpolitika keretén belül Európában? Mit tesznek azért, hogy a munkával rendelkező szegények és a hosszú távú munkanélküliek kérdésére válaszoljanak, akik az utóbbiak valóban a túlélésért küzdenek. Az európai szociális modell szellemét kell új céllal megtölteni. Köszönöm. Elvördül, elnök. Asszony, hogyan biztosítja a tanács, hogy a családok szegénysége elleni küzdelem célkitűzését megvalósítják, amelyről a fogyasztóvédelmi tanács döntött, és hogyan lehet ezt az Európa 2020-as stratégiába integrálni a szegénység csökkentésének célját elérendő. Bueno, yo eh, tengo que... Eh... Tisztelt elnök asszony! Ez egy olyan típusú probléma, ahol amely a kapcsolatban először, a történelem során, során először próbálunk meg európai szintű stratégiát kidolgozni. Tehát szegénység elleni harc, szociális kirekesztettség elleni harc. Idősekről beszélünk, a legkiszolgáltatottabb személyekről, munkanélküliekről. Az Európai Unió a gazdasági válság hatására egyfajta sok terápiát dolgozott ki, amelynek rövidtávú hatása van. Mert közpénzeket használunk fel, és a közgazdászok ezt automatikus lépésnek hívják. Az úgynevezett jóléti államok tehát reagáltak a gazdasági válság ilyen típusú következményeire, és ez némileg enyhítette a kiszolgáltatott személyek, a munka nélküliek gondjait. Rövid távon nagyon nehéz ezeket a munkanélküli személyeket elhelyezni a munkaerőpiacon. A tagállamok tehát léptek, reagáltak a problémákra, rövid távú intézkedéseket tettek. Ezen felül az Európai Unió stratégiát szeretne kialakítani szegénység elleni harc témában, munkahelyeket szeretnénk teremteni, képzés, specializáció, visszaforgatás, vagy felnőtt oktatás útján, hogy ezek a munkájukat vesztett személyek ismét elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. Egyébként ez a 2020-as stratégia részét képezi. Az EBSCO tanácson, amire már többször is utaltam, és amelyre hétfőn került sor, ez is téma volt, ez is a célkitűzések között szerepelt. A 2020-as stratégiának ez is fontos eleme tehát. A március 25-26-i Európai Tanácson meglátjuk majd, hogy ezt mennyire fogadják el, jóvá hagyják -e ezt. De nagyon fontos az, hogy 20%-kal csökkentsük azok számát, akik esélyesek arra, hogy a szegénységi küszöb alá kerüljenek. Ugye ne felejtsük el, hogy jelenleg 80 millióan élnek a szegénységi küszöb alatt. Ebben a stratégiában egyébként középtávú intézkedések is szerepelnek. Ez is egyfajta koordinált európai stratégia, hiszen mindenképpen foglalkoztatási és szociális politikánkat is koordinálni kell európai szinten. Hisz az európai, a Lisszaboni szerződés is ezt mondja ki. Az Európai Uniót megrázta a gazdasági válság, és lassanként próbálunk reagálni a szociális következményekre meglévő eszközeinkkel. Ilyen a belső piac, vagy az európai strukturális alapok között. Uh, Köszönöm szépen, miniszter úr! Remélem, hogy nem zavartuk össze a dolgokat, azáltal, hogy két kérdést egyesítettünk. Elmagyarázom, hogy hogyan gondolok tovább eljárni. Két kérdés van, ezért minden kérdéshez két kiegészítő kérdéssort teszünk, illesztünk hozzá. Ford asszony és Kózó úr kapják meg először. Kósa úr kapja meg először a szót. Köszönöm szépen. A gazdasági helyzetek az egyes országokban különböznek. Hogyha jól értem, akkor a bizottság a strukturális alapokat visszatarthatja, hogyha a tagállamok nem felelnek meg az előírásoknak. Meg tudják-e vizsgálni, hogy az átkin jelentés amelyet múlt év márciusban fogadott el a parlament, megfelele ezen elvárásoknak, hiszen a spanyolországi ingatlan tulajdoni helyzet megváltozása szegénységbe taszított őket. Kósa Ádám kapszult. Köszönöm szépen a szót egyetlen kérdésem van a szegénység legérintettebb társadalmi csoportja kettő az alacsony képzettségű társadalmi csoport illetve a fogyatékkal élők társadalmi csoportja. a kérdésben szerepel hogy két pénzügyi alap nem volt elegendő ahhoz hogy hatékonyan kezeljék eme két csoport problémáját. az a kérdésem hogy az európai tanács kván e foglalkozni ezzel hogy hatékonyabban tudják segteni eme két társadalmi csoportot illetve ennek a csoportnak a helyzetét. köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, öné szó. Első kérdésre válaszolnék először. A spanyol ingatlan tulajdonnal rendelkező nyugdíjasok témája egy korábbi kérdés már utalt erre, és már egy választ is adtam erre. egy tagállam belső jogrendszeréről van szó. Ezen a jogrendszeren, igazságszolgáltatási rendszeren belül kell megkeresni a megoldást. Én nem avatkozhatom bele ilyen kérdésekbe. Nyilvánvalóan ugyanezt várnák el akkor is, hogyha egy másik tagállamról lenne szó. Tehát ez egy belső kérdés. Ami pedig a legkiszolgáltatottabb személyeket illeti, második kérdés. Teljesen egyetértek abban, hogy ezen két csoportra különösen oda kell figyelni, amire utalt képviselő úr. Egyébként van még egy eszközünk, ez pedig nem más, mint az alapjogi karta. Ez utal különösen kiszolgáltatott személyekre, ezek lehetnek fogyatékkal élők, vagy idősek, hiszen kimondja, hogy biztosítani kell ezen személyek részvételét a szociális életben és a kulturális életben, illetve, hogy a nem megfelelő bánásmód ellen föl kell lépni, hiszen biztosítani kell ezen személyek méltóságát. Az Európai Uniónak megvannak az eszközei ilyen típusú problémák kezelésére. Egy tanulmány készült egyébként ezen kérdésekről. Nagyon érdekes eredmény született az euró, a 2007-es euróbarométer felmérés alapján az európaiak fele úgy véli, hogy az idősek hogy az időseket nem megfelelően kezelik, a szükség, szükségleteiket nem elégítik ki, tehát egész egyszerűen nem megfelelő bánásmódban részesülnek, az európaiak fele így gondolja. a nyílt koordinációs módszer alapján az Európai Unió egyébként megkérdezte a tagállamok véleményét ebben a kérdésben. És le kell szögeznem, hogy a probléma gyökere sokszor a nemzeti jogszabályokban keresendők, hiszen sokszor ezt tagállami hatáskörben kell megoldani, szubszidiaritás elve érvényesül itt, az Európai Unió mindenre nem tud megoldást adni, segítséget ugyan tud nyújtani a tagállamoknak, de sokszor tagállami hatáskör. az Európai Gazdaság Élénkítő Programnak van egy szociális dimenziója, ez egy nagyon fontos dokumentum, már többször utaltam rá, és az európai állam és kormányfők is közreműködtek ennek megszületésében. Az, a korábbi, es, a korábbi stratégiákban a szobaforgó problémára nem helyeztek elég hangsúlyt, remélem a jövőben ezt a problémát sikerült megoldani. Azt mondtam, hogy két további kiegészítő kérdést engedélyezek a szociális modell és a szegénység kérdésében, ezért Atkins és Hennen <clears throat> uraknak adom maga a szót. Atkins úr, parancsoljon. Mit tesz a miniszter úr és az elnöksége a szegénységbe sodródott emberek megvédésére, akik brit és más tagállami állampolgárok, és Spanyolországban kétszínű tervezési politika okán elveszítették az ingatlanukat. A spanyol kormányt kell felkérni, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítson. I will remember you, remind... úr, kérem ne felejtsék el, mielőtt hozzászól, sejtem, hogy miről akar hozzászólni, ne felejts el, miről is szól a kérdés maga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Örülök annak, hogy jelen van az európai szegénységi problémával kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést. A Spanyolországban élő szegényekkel kapcsolatban tudom, hogy ön nem a spanyol igazságszolgáltatást képviseli itt, nem a valenciai autonóm közösség képviselőjéről van itt szó, nem arról van szó, hogy a jogszabályokat, jogszabályok nincsenek jól megírva Spanyolországban, hanem nem tartatják azokat be. Én annyit kérek, hogy a spanyol kormány ezeket a kérdéseket vizsgálja ki. Nagyon nagy hatással van rám az ön spanyolja. Um, Hannan úr, és most megadom a miniszternek a szót. Nem szeretném kihasználni a helyzetemet. Nem szeretnék semmilyen tagállam vagy kormány mellé állni. Bizonyára kritizálnának engem azért később, hogy egy konkrét ország kormánya mellett álltam ki. Pontosan tudják, hogy ez egy nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés, tagállami hatáskörbe tartozó kérdés, a probléma onnan ered, a megoldás is onnan kell, hogy eredjen. Nem csak Spanyolország esetében van ez így, hanem az összes, mind a 27 tagállam esetében elmondhatjuk, hogy ezek jogállamok, megvan a megfelelő jogi apparátusuk arra, hogy az ilyen típusú nél felderítsék, a, megtalálják az igazságot, felderítsék a helyzetet, Ugyanígy, ez, ugyanez elmondható Spanyolországról is. Hasonló esetek történtek más európai országokban, szintén ott, történhetek ott is jogsértések, visszaélések, de hát megvannak a jogi eszközeik arra, hogy ezt megoldják. Ez történik minden tagállamban. Nem arról van szó, hogy próbálom megkerülni a választ, gondolhatja azt, hogy nem válaszolok önnek, de pontosan tudja azt is, hogy ha még hogyha föl is tehetik ezt a kérdést, hiszen parlamenti képviselők, én nem tudok erre válaszolni, hiszen én a, hiszen én a tanácsot képviselem, és ez egy tagállami ügy. Uh, we now, well, question... Köszönöm, tovább lépünk. A hatos kérdést Higgins úr visszavonta, Ismét két kérdésre keresünk választ, a hetes és a nyolcas kérdésre. A hetes kérdést Paleckis úr tette fel, akit Pada úr képvisel ma este, ez az EU-Oroszország közötti vízumrendszerre vonatkozik. A nyolcas kérdés pedig Adre Kiene asszony tette fel és őt Poszelt úr képviseli ma este, és ez szintén az EU-orosz kapcsolatokra vonatkozik a spanyol elnökség programjában. Kérem erre közösen válaszoljon, miniszter úr. Señora presidenta, entiendo que. Eh... Elnök asszony, ha jól értem, két kérdésre együttesen kell válaszolnom. Az egyik a vízumról szól, ugye? Tehát, hogy vízum kötelesség, kötelezettség áll fenn. A másik pedig az EU és Oroszország közötti kapcsolatról szól, a spanyol elnökség munkaprogramjában illetve Oroszországnak VT-hoz való csatlakozásra. Ugye erről a két kérdésről van szó, elnök asszony. Bien. En relación con el asunto de los visados... Nézzük először a vízum problémát. Tanács. 2006-ban elfogadott egy határozatot, a tranzitvízumról, illetve a megkönnyített tranzitvízumról. Három évvel később a bizottság véleménye szerint a bizottság elmondta, hogy ez a, az új rendszer sikeres volt, mind a két felet kielégítette. Mi a helyzet a Kaliningrádi régióval? illetve Oroszország, illetve Oroszország többi részével. Ez úgynevezett könnyített ö, tra, ö, vízum. egy komolyabb Európai Unió és Oroszország közötti megállapodáson alapul. Ezt a kérdést tavaly egy csúcs megvitatták az érintett felek, és elképzelhető az, hogy vízum könnyítést tesznek lehetővé, mely az európai polgárok, illetve az orosz polgárok számára is megkönnyíteni az utazást, és konkrétan foglalkozott ez a ülés, vagy csúcs találkozó a Kaliningrádi régió problémájával. Oroszország és az Európai Unió a szomszédos tagállamai egyébként kétoldalú tárgyalásokat is, fog, is tart, folytatnak. Egyébként az Európai Unió jogszabályai biztosítanak, lehetőséget biztosítanak arra, hogy helyi határforgalom vagy kis határforgalom esetén a szomszédos tagállamok, az a szomszédos tagállamok erre ezt megtehessék, tehát tárgyalásokat folytathassanak Oroszországgal. Lengyelország és más tagállamok esetében történt ez. Második téma. A las relaciones estratégicas de la Unión Europea. Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok a spanyol elnökség munka programjában. A tanács jelzi az Európai Parlament felé, hogy a stokholmi 2009 novemberi EU-orosz csúcs után sor kerül majd Oroszországban egy másik EU-orosz csúcs találkozóra és azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy mind a két fél érdekelt a kapcsolatok fellendítésében. A múltban voltak komoly nehézségek ebben a kapcsolatban, voltak véleménykülönbségek, de az EU és Oroszország közötti kapcsolatok sokrétűek, kereskedelmi és gazdasági kapcsolataink is fejlődőben vannak. Mindkét fél pontosan tudja, hogy a másiktól függ, tehát össze vannak kapcsolva például energetikai érdekeink, és világszintű kihívásokkal is meg kell küzdenünk a kapcsolatban. Ezért aztán mindig érdemes megkeresni annak a módját, hogy hogyan lehetne fejleszteni az EU és az Oroszország közötti kapcsolatot. Természetesen az Európai Unió értékeinek folytonos tiszteletben tartásával. Oroszország WTO csatlakozásával kapcsolatban elmondhatom azt, hogy az EU ezt támogatja, de Oroszországnak kell intézkedéseket hozni, hogy ez irányba mozdulhasson el ami az új EU-Oroszország egyezményt, megállapodást illeti. Mindkét fél úgy véli, hogy egy új megállapodásra, vagy egyezményre van szükség. Még a 90-es években született a jelenlegi egyezmény, ez azóta elavult, hiszen nagyon sok minden megváltozott azóta. Tehát ezt az új egyezményt meg kell tárgyalni, és azt gondolom, hogy az Európai Unió és Oroszország is érdekelt ebben, szeretnénk ezt mi hamarabb megtenni. A kapcsolatok voltak. A kapcsolatok bizonyos részében voltak előrelépések, más részekben. Ezt nem igazán mondható el, de nagyon fontos az, hogy kereskedelmi beruházási és energetikai témákban előremutató egyezmény szülessen Oroszországgal. Ami a szabadkereskedelmi egyezményt illeti, erre csak akkor kerülhet sor, hogyha Oroszország csatlakozik a WTO-hoz, ha egyáltalán erre sor kerül. Ami a vízumkényszer eltörlését illeti, ez egy nagyon komoly politikai kérdés. Közvetlen hatása van ennek az orosz és az európai polgárokra is. Itt az a szándékunk nekünk, ahogy gondolom önöknek is, hogy megkönnyítsük a vízumhoz való hozzájutást, avagy elképzelhető a vízumkényszer teljes eltörlése. Addig azonban még hosszú utat kell bejárni, és a biztonsággal kapcsolatos kérdésekre megoldást kell találni, és nagyon fontos a reciprocitás elvének tiszteletben tartás is. Grúzia, Moldávia és Ukrajnával kapcsolatban azt mondanám el, hogy a vízum politika szempontjából igen kényes ezen országok helyzete. Az Oroszországgal folytatott vízum tárgyalásokba őket is bele kell venni. From Mr. Két pótkérdésre adok most lehetőséget. Először Peda úr, aztán Passzelt úr. Peda úr lemond a pótkérdésről. Passzelt úr. Elnök asszony, két kényes kérdés van itt a demokrácia, jogállamiság, emberi jogok területén van a legnagyobb hátrányunk, vagy tehát az oroszoknak, és mennyire kritikus a vita, és mennyire előremutató. A második kényes kérdés az orosz félről pedig az energiaellátás biztonsága. Hol tartanak konkrétan jelenleg az energiaellátás biztonságára vonatkozó tárgyalások? Miniszter úr. Eh, bizonyára ön is tudja, képviselő úr, az unió stratégiai fontosságú érdeke az energiabiztonság megvalósítása. Az Európai Uniónak sok tagállama megszervezte, megszenvedte 2009 év elején az orosz-ukrán földgázválságot. Ezért is fontos az energiaellátás biztonsága. Nagy komoly célkitűzésünk ez, és természetesen ez illeszkedik a klímaváltozás és a foglalkozó stratégiához. A bizottság és a tanács nagy fontosságot tulajdonít az energiabiztonságnak, és nagyon fontos az, hogy az energia szolgáltatók energiaszolgáltatók esetében próbáljunk tudni differenciálni, többféle szolgáltatóhoz fordulni, el kell kerülni a monopól vagy oligopol helyzeteket. Oroszországtól való függésük természetesen túlzott mértékű. Már nagyon régóta tart ez a helyzet, és sokszor az is probléma, hogy az Európai Uniós tagállamok közötti közvetlen energia összekötetés nem létezik. Ezért is a földgáz válság idején nem tudtunk szolidárisak lenni a bajba jutottakkal, mert nem voltak meg a közvetlen kapcsolatok. Hihetetlenül fontosak az Európai Unión belül de nagyon fontos az energiállátás biztonsága, a Nord Stream, a South Stream segítene abban, hogy csökkentsük Oroszországtól való függőségüket. Még nem létezik Európában a közös energetikai piac, pedig ez is segítene rajtunk. A Lisszaboni szerződés egyébként lehetőséget ad ennek megteremtésére, ez mindenképpen alapvető fontosságú. Oroszországgal ebben és más kérdésekben is meg kell állapodni. A Lisszaboni szerződésben vannak újdonságok az európai külpolitikával kapcsolatban, az állandó tanácsi elnökséggel kapcsolatban, a külügyi szolgálattal kapcsolatban, az új fő képviselővel kapcsolatban. Az Európai Unió azt gondolom, hogy ezen újítások után nagyobb erővel, erősebb mandátummal tud részt venni az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon. egyetértünk abban Oroszországgal, hogy új egyezményre van szükség, és az új egyezmény egyik, az új egyezmény gerincele más, mint az energetikai kérdés. Természetesen szeretnék a lehető legelőnyösebb egyezményt kötni, de hát minden a tárgyalásokon múlik. Szeretnénk frissíteni, modernizálni az együttműködési egyezményt Oroszországgal, mint említettem, ez a 90-es években született, ez jó hatással lehet Oroszországgal való kapcsolatunkra, és tudjuk, hogy Oroszország nagyon sokat változott az elmúlt 20 évben. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Többen kértek lehetőséget pótkérdés feltételére. Én kettőnek tudok helyet adni, olyanoknak, olyan frakciókból, akik a mai vitában eddig még nem tudtak megszólalni. Szonik úrét és Szemka asszonyét tudom befogadni. Szonik úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. A kilences kérdésről van szó, ezt egy, itt egy másik kollégát helyettesítek, a kérdés feltevőjét helyettesítem. Oroszországnak vannak olyan tervei, hogy otom erőműveket létesítsen um, Kaliningrádi régióban. Most erről mindenkinek Csernobil jut eszébe, és nyilván aggódunk ezen tervekkel kapcsolatban. Oroszország nem nagy védője a atombiztonsági kérdés. Mr. Semke on the questions seven and eight. Köszönjük szépen, meglátjuk, hogy miniszter úr erre hogyan válaszol. Pytania numer 7 i do pytania numer 8, czyli do relacji między... Köszönöm szépen, én a 7-es, 8-as kérdéssel kapcsolatban szeretnék föltenni egy kiegészítő kérdést, tehát EU-Oroszország kapcsolatáról van szó. Miniszter úr elmondta, hogy az értékeken kell, hogy alapuljon ez a kapcsolat. Az uniónak azonban vannak kötelezettségei, például emberi jogi kérdésekben. Ezeket az emberi jogi kérdéseket is fel kell vetni Oroszországban. nem tudom, hogy az emberi jogi aktivisták esetében nem kéne vízum könnyítést javasolni. Thank you. Köszönjük. Miniszter úr, ha elkészült, kérhetem? Bien, en relación con la intervención sobre el tema de... Nukleáris biztonság kérdése. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom azt, hogy a nukleáris biztonság tagállami hatáskörbe tartozik, a, nemze- a nukleáris biztonságról szóló ö, nemzetközi ö, egyezmény foglalkozik ezzel. Ennek, ezeknek aláírói Oroszország, az Euratom, az Európai Közösség és a tagállamok. Ezen egyezmény alapján a ö, atomerőművekkel szomszédos országok véleményét ki kell kérni az atomerőmű létesítésekor. Oroszország békés célokra használja fel a nukleáris létesítményeket, de természetesen a nemzetközi normákat neki is be kell tartani, biztonsági normákat, a dolgozókra vonatkozó normákat. Az EU Oroszország közötti rendszeres párbeszédben ez a kérdés egyébként minden alkalommal felmerül. Ami Fehér Oroszág illeti, ők is részesei ennek az egyezménynek, és ezen egyezmény, egyébként ezen egyezmény arra is vonatkozik, hogy milyen környezeti hatásai vannak az atomlétesítményeknek. a környezeti hatástanulmányok készítése egyébként az atomerőművek létesítőinek feladata. Oroszország nem írta alá ezt az egyezményt, ezt már ezt megtehetné, és ezt vonatkozhatná, vonatkoztathatná a létező ö, nukleáris intézmények esetében is. Aztán még egy kérdést kaptam, emberi jogi kérdés, emberi jogi témában. Az, az emberi jogok védelme, vagy ezeknek a megszegése minden harmadik országgal folytatott kapcsolatban fontos. Az Európai Uniónak erkölcsi kötelessége, hogy ha nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, akkor ezt felemlítse, és számon kérje a helyzet kijavítását. Ami a ví, az, hogy ezt összekapcsoljuk a vízumpolitikával, nos, ezt jelenleg nehezen megvalósíthatónak tartom. Jelenleg általános tárgyalásokat folytatunk vízumügyben, és ezen általános tárgyalások keretében nehéz ilyen külön utakat találni. Egyébként jelenleg ez a rendkívül, széle, rendkívül széles körű tárgyalásokat folytatunk Oroszországgal. Erre kéne koncentrálni az általános megközelítésre, nem a külön specifikus rendelkezésekre, hiszen nagyon fontos a személyek szabad mozgása, és meg kell vizsgálni azt, mi a jelentősége annak, hogy az európai értékeket osszák az orosz polgárok is, illetve a világ más polgára is. Köszönöm, miniszter úr, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az idő hiánya miatt megválaszolatlanul maradt kérdéseket írásban fogja a tanács megválaszolni. Lezárom a kérdések óráját, be kell jelentenem ugyanakkor, hogy a néppárt és a szocialisták és demokraták frakciója bizonyos posztok betöltésére tett javaslatot. Ezen posztok betöltésére vonatkozó kéréseiket a jegyzőkönyv